I'm sorry, colleagues, but I'm going to start the, uh, meeting. And the first, point on our agenda is the report uh, on the visit, uh, from the visit of the Akkor a ciprusi látogatásról szeretnék néhány szót hallani, és a delegáció elnökét, Jörgos Szefrakakiszt kérném föl, hogy röviden ismertesse a ciprusi utazást. Hát, kedves kollégák, az utazásunk fő célja az volt, hogy megnézzük, hogy hogyan valósul meg Cipruson a politika, és az utazásaink során nagyon érdekes találkozókra került sor szeptember 26-án, az Európai Parlament ottani irodáját látogattuk, meg rövid tájékoztatást kaptunk arról, hogy milyen a ciprusi helyzet, majd ezt, az ezt követő napon találkoztunk az illetékes, az európai ügyekért felelős miniszterrel Mavroyanis úrral, és a strukturális alapokért felelős kormánytaggal. Tájékoztatok egymást, milyen tárgyalások folynak, mi elmondtuk, hogyan áll az MFF, és a kohéziós politika hogyan valósul meg. Mindezek után egy nagyon konstruktív eszmecserét is tudtunk folytatni a munkaügyi miniszterrel, szociálászonyal, aki egyben a szociális ügyekért is felelős, és akivel beszéltünk az Európai Szociális Alapról, illetve az Európai Rendeletekről, találkoztunk a ciprusi kormánytagokkal is, és a találkozásunk sorában Mavro asszony tájékoztatott minket az infrastruktúrákról és az állami berendezkedésről az infrastruktúrák tekintetében, Továbbá megosztott minket, megosztott minket információkat a hulladék kezelésről. Nikózia, polgármesterét is felkerestük, ő a város szerkezetéről és életéről beszélt, illetve arról, hogy milyen hatása van a megosztottságnak a zöld valon mentén a város lakosainak életére, illetve a szó esett arról is, hogy az európai alapok mennyire segítettek a jelenlegi helyzeten. Ezen kívül szó esett arról is, hogy hogyan ö, próbálják a szürke övezetben az épületeket újra tulajdonba venni, és ezáltal is közelíteni a két közösséget. Limassol polgármesterét is felkerestük, vele pedig a város fejlesztésről, rehabilitációról beszéltünk egyéb látogatásokat is tettünk különböző helyszíneken, olyan helyeken fordultunk meg, ahol európai alapokat, támogatásokat használtak fel. Ez lehetővé tette az, hogy szemmel tudjuk tartani, meg fel tudjuk fedezni azt, hogy milyen hatása volt a kozis alapnak a szociális ügyek, illetve az európai ügyeknek a felelőseivel is beszéltünk a költségvetési kérdésekről, a ciprusi parlament illetékeseit is ö, meg tudtuk keresni, és beszéltünk arról, hogy a generációkra, az új generációkra milyen hatással lesznek a tevékenységük, Találkoztunk ezen felül a helyi képviselőkkel, a az országos képviselőkkel is, és velük arról esett szó, hogy a kohézus alap milyen hatékonysággal hat az országra. Ezen felül szó esett arról is, hogy a kohézus alapot arra is alkalmazták, hogy az újra egyesítését a szigetnek elősegítsék. A ciprusi kormány képviselői megfogalmazták azt, hogy milyen újabb tervezetekkel állnak elő, és hogy mit remélnek a 2014 2020-as finanszírozási periódustól. Úgy gondolom, hogy a látogatásunk céljait sikerült elérnünk. Köszönöm szépen a figyelmüket, ezt tudtam akkor elmondani. Ha bárki kívánja kiegészíteni mindezt, akkor szívesen meghallgatjuk őt is. Uh, Köszönöm, Görgös. Köszönöm, és emlékeztetem a kollégákat arra, hogy Jorgos elnöke volt a küldöttségnek, de Krell, Van Disteroy eh, és eh, még további kollégák is ebben a delegációban részt vettek az utazáson. Utazásban, ha bárki kíván még hozzászólni, az ott látottakhoz vagy kérdéseket feltenni, akkor ezt most megtehetik. Ha nincsenek ilyen megjegyzések, sem kérdések, akkor határozatot nem hozunk e kérdésben, és mint szokásosan a jelentést a szakbizottságok elnökeinek értekezletére is megküldöm majd önöknek is. Köszönöm, Györgyosz. Most azon határozatokról szeretnék szólni, amit a politikai koordinátorokkal hoztunk tegnap, most pedig rá kell bólintanunk, arról döntöttünk, hogy a jelentéseket hogyan osztjuk el, ami a legkevésbé, a legszegényebbek segítségnyújtásáról a GUE kapta meg a jelentést, az megújuló energiák tematikát az ALDE kapta meg, a véleményeknél eddig jelentésekről beszéltem most, a költségvetési ellenőrzési témát a néppárt kapta meg a mentesítésről, ami a képességépítést, kapacitásépítést illeti, az az ECR kapta meg a keret tervezetről az e- néppárt kapta meg, szociális ö, ö, lakhatásról ö, témát ö, a szocialisták, ö, szintén a szocialisták a munkahelyteremtésről, a fenntartható növekedés tematikát az ELDE kapta meg, az európai közlekedési stratégia előrevitelét a zöldek, az EU fiatalokat megcélzó politikája stratégiáját is a GUE kapta meg. És azt kértük a politikai koordinátoroktól, hogy tájékoztassák a titkárságot mai nap végéig a nevekről, a témafelelősek neveiről, úgyhogy még a nap folyamán meg kell hozni a határozatokat az elkövetkező saját kezdeményezésű jelentésekről és végrehajtási jelentésről és a 2013-as témáról vitát folytattunk tegnap a koordinátorokkal, és megállapodás született arról, hogy a decemberi regi találkozón döntenünk kell ezekről a kérdésekről. Időközben a politikai frakciók megkérjük arra, hogy határozatokat a saját kezdeményésű és végrehajtási jelentésről jövő évben hozzák meg. Ami a belső tanulmányok kérdését illeti, emlékeznek rá, hogy nem régiben beszélgettünk arról, hogy a 2012-es költségvetésből még belső tanulmányokra döntenünk kell, de a jövő évi kérdéseket is fel kell vetnünk, és határoznunk kell azokról, és a decemberi regi találkozón szintén ezekről is döntést kell hoznunk, ezért a politikai frakcióknak arról kell reflektálniuk az elkövetkező hónapban, hogy a belső ö, tanulmányok miről szóljanak jövő évben. A decemberi határozatok fényében majd véglegesítjük a jövő évi költségvetési allokációkat a belső tanulmányokra. Mindig előre kell gondolkodnunk arról, hogy milyen szakértelemre van szükségünk az elkövetkező évben hiszen jövő év végén fogjuk útjára bocsátani az új EU költségvetést is, és a jelenlegi politikákról és a jövőbeli vetületeikről is el kell gondolkodnunk a koordinátorokkal. Nos, készen állunk most arra, hogy szavazzunk, de válnunk kell még 9.30-ig, úgyhogy azt javaslom, hogy függesszük fel erre a pár percre az ülést, és 9.30-kor kezdjük a szavazást. Which would be your favorite votes to have? Gondolom a kedvenc szavazásunkról lesz ma szó, hiszen van miről szavaznunk úgy gondolom, hogy valahogy azokról a témákról kellene szavazni, amik talán a legkeményebbek, és arról korán kellene szavaznunk. Constance, what is, what is the... Konstance, kérdésem van. A frakciója mit gondol a legutóbbi csúcsról? A frakció mit gondol a csúcsról, Konstance? Kiábrándult a frakció? Vagy milyen érzésekkel élte meg a legutóbbi csúcsot a frakciója? Kedves kollégák, tudom, hogy nehezen lehet a parlament épületéhez eljutni, és mindenki még nem érkezett meg a terembe. Vannak, akik hiányoznak a teremből, de úgy tűnik, hogy sajnos nem várhatunk. Mit gondolnak, kollégáim? Még egy pár percet várhatunk, Lambert? Azt kérhetnénk meg a gazdáktól, hogy most már hagyják el innen a helyet, menjenek vissza onnan, ahová jöttek, szerintem talán elkezdhetnénk, nem tudom, hogy a kollégák mit gondolnak. Ah, the socialists are in... Um, you, can, you can count with the cards. So, dear colleagues, please sit down because we will be... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet mert mindjárt el is kezdjük a manka jelentéssel, de talán azzal kezdeném, hogy ellenőrizzük, hogy működnek-e a szavazókártyáik. Kérem, helyezzék be a szavazókártyájukat, és megnézzük, hányan vagyunk, és ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Csak 30-an vagyunk, úgy tűnik. 31-en akik szavazunk ma a teremben. A többség megvan? Hangzik a kérdés az elnök asszony részéről. Igen, a 31 jelenlévővel megkezdhetjük a szavazást. Lezárom a szavazást, és akkor, ahogy mondtam, a kkv finanszírozásához való hozzájutás javítása manka jelentés. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 9-es módosító mellette ellene ellenezzük a 9-es módosítóról a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18-13 ellenében. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodik elfogadva. 11-es módosító, részenként szavazunk, első rész mellett kiszavaz. Ellene tartózkodik elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodik Á, nem, nem, okafogyottá válik, elnézést javítja magát az elnök mondja, 18-as módosító mellett kiszavaz ellenne, tartózkodik, elutasítva, 4-es kompromisszum mellette ellenne tartózkodik, elfogadva. Huszas módosító részenként első rész mellette tartózkodik elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. És most a záró szavazást tartjuk meg, elektronikus módon szavazunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 30 mellette szavazattal. Most, már, most a Rosa Estaras Feragüt jelentést betérünk át az Európai Szolidaritási Alap megvalósítás és alkalmazás témában megkezdhetjük a szabadát. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Öt, hetes módosító mellette ellene. A hetes módosítóról megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítva 21 ellenszavazat. A 8-as ellene mellette tartózkodik elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 10-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 14-esnél van egy szóbeli módosító, valaki ellene van-e a szóbeli módosítónak senki, akkor szavazunk a módosítóról, módosítva mellett ellene tartózkodik elfogadva 15, mellette ellene tartózkodik elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodik el, elutasítva. 17 mellette ellene ellenőrizzük a 17-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 19-16 ellenében. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva 19, mellette ellene tartózkodik, elfogadva 20-as, mellette e, ellenőrizzük a 20-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a 20-asról a szavazást. Elutasítva 19-16 ellenében 21-es, mellette ellene. Elnézést, megint ellenőrizzük a 21-esről és a leadott szavazatokat. Megnyitom a szavazást a 21-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva 21 ellenszavazattal. 22-es módosító. Részenként szavazunk. Első rész mellett ellene tartózkodik elfogadva. Második rész mellette ellene Ellenőrizzük a második részről a leadott szavazatokat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a második rész. 23-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 24 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 25 mellette, ellenőrizzük a 25-öst, és megint megnyitom a szavazást a 25-ösről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodik utasítva. A 28-ról egy utolsó percben befutott egy szóbeli, 27-est elutasítottuk, 28-as van egy szóbeli módosító. Anybody against this Mindenki a 28-asról szavazunk, most módosítva mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Preambulum egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük az egyes módosítóról, a preambulumról. Megnyitom a szavazást az egyes módosítóról. Lezárom. 18, 17 ellenében elutasítva. Elektronikus zárószavazást megnyitom. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és 36 öm, mellette egy tartózkodással elfogadva nagyszerű, gratulálok. Kolárszka Bobinska asszony jelentése az energiaügyi ütemtervről 2050-ig egyes módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva, hatos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva, tizenkettes módosító mellette ellene azt gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. A 12-es módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. És elfogadtuk. 20-17 ellenében. 13-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 4-es kompromisszum. A 4-es kompromisszumnál részenként szavazunk, az első rész mellett ellene tartózkodik elfogadva, második rész mellette ellene. Ellenőrizzük a második részt. A négyes kompromisszumnál megnyitom a szavazást második részről. Lezárom a szavazást. 21-16 ellenében elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 19-es szóbeli módosítóval. Van-e valaki ellene a szóbeli módosítónak? Ha senki, akkor módosítva a 19-esről mellette, ellene tartózkodik, elfogadva 20-as, mellette, ellene. Ellenőrizzük a 20-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24-13 ellenében. 21-es módosító mellette, ellene. Megint csak ellenőrizzük. A néppárt nem igazán emeli fel a kezét jól, legalábbis akkor most megnyitom a szavazást. Lehet, hogy nem is követik önt, koordinátor úr, tehát elfogadtuk 24-13 ellenében zárószavazás, el- elektronikusan megnyitom a zárószavazást. Lezárom a szavazást. 35 ö, mellette egy tartózkodás egy ellene gratulálok az előadónak. Most áttérünk. Kocolino úr ö, jelentésére a városrehabilitációról szóló jelentéshez. Készen állnak? 9-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 11-est visszavonták, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 3-as, módosít, 3 kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. A 19-es módosítóhoz van egy szóbeli módosító, van-e valaki ellene? Nem. Akkor a 19-esről módosítva szavazunk mellett, ellene tartózkodik elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Ötös kompromisszum, ugye? Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 33-as módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 10-es módosító mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 65-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most a citations rész, az egyes módosító ellene mellette tartózkodik elutasítva, preambulumok, recitals, kettes módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva. A 20-as módosítónál van egy szóbeli módosító, van-e valaki ellen a szóbeli módosítónak? Nem, akkor módosítottan a 20-asról mellett ellene tartózkodik elfogadva. 3-as módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 4-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 66-os, megint van egy szóbeli módosító, valaki van ellene a szóbeli módosítónak nem, akkor a 66-oson módosítva mellett ellene tartózkodik elfogadva. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva hatos, mellette ellene tartózkodik, elfogadva hetes módosítónál, megint van egy szóbeli módosító, valaki ellene van-e, ha szóbeli módosítónak nem, akkor a hetesről módosítva, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most a záró szavazásra elektronikusan kerül sor, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 mellette, egy tartózkodás, tökéletes. Gratulálok az előadónak. Most áttérünk a koncepciós szerződések odaítélése Heide Rühle véleménytervezetről. Előbb az a javaslat az elsővel kapcsolatban, hogy a javaslatot, az irányelv javaslatot utasítsuk el. Először erről szavazzunk? Ki támogatja azt, hogy ezt a javaslatot elfogadjuk? Ki van ellene? Tartózkodik? Elutasítottuk a javaslatot, úgyhogy sajnos magáról a jelentésről is szavaznunk kell. Egyes módosító mellette? Ellene? Tartózkodik? Elutasítva. Hármas módosító mellette. A hármast ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hm, elutasítok, ugye? 18-18 ellen elutasítottuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodik elfogadva, hatos mellette. A hatost is ellenőrizzük. Nagyon közel vannak itt eladott szavazatok. Megnyitom a szavazást a hatosról. Lezárom a szavazást. Megint csak. 18-18, hihetetlen. Elutasítottuk a hatost is. Nyolcas módosító. Az ötös preambulumról nyolcasnál mellette ellene tartózkodik elutasítva. Kilences módosító mellette ellene Ellenőrizzük a kilencest is. Megnyitom a szavazást a kilencesről. Ne, senkire nem erőltethetjük rá a szavazást. 17-17 egy tartózkodással elutasítva. Hihetetlen. A tízes módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük a tízest is. Megnyitom a szavazást a tízesről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 12-es mellette ellene ellenőrizzük a 12-es módosítóról leadott szavazatokat, megnyitom a szavazást. Nem nyitottam meg? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es módosító mellett, 14-es. A 14-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 14-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva 19-18 ellenében 15-ös módosító mellett, 15-ös mellett, ellene nem tudom, sajnálom, de megint csak ellenőrizik a 15-össel kapcsolatban és a leadott szavazatokat. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os mellette. Ellene. Ellenőrizik a 16-ost is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 18-as. Külön szavazunk részenként. Első rész mellett kiszavaz. Ellenőrizzük az első részt. 18 első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 19-es módosító mellette, Elnézést, a 18 módosítója második részében volt egy szóbeli módosító, van-e valaki ellene? Nem? Akkor rendben, elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 23-as mellette. Ellenőrizzük a 23-ast. Azt szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 23-as. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-16 ellenében. 25-ös módosító. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 34 mellette. Hm, na most mit tegyünk? Senki nem teszi fel a kezét. A 34-esel kapcsolatban ellenőrizzük mellette. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-18 ellenében. 35-ös mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 35-öst is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 36-ost is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadva. 38-as mellette, ellene. Ellenőrizzük a 38-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-41-es azonos mellette, ellene tartózkodik, azt hiszem elfogadtuk. 42-es mellette, Ellene. Ellenőrizzük a 42-est. Lezárom, elfogadtuk. 43-as mellette. Ellene tartózkodik elfogadva. 45 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 46 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 46-ost, elnézést kérek, de nem vagyok biztos a dolgomban. Ellenőrizzük inkább, lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 46-ost. 48 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva 49 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 49-est is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 20-18 ellenében, 50-es mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 51 mellette. Ellene. Ellenőrizik az 51-est. Megnyitom a szavazást az 51-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 19-17 ellenében 52-es mellette. Ugyanaz a helyzet, ellenőrizik az 52-est. Le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-19, ez azt jelenti elutasítottuk. 53-as mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 54 mellette ellene tartózkodik, az 54-est ellenőrizzük szintén. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 55 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 56 mellette ellenőrizzük az 56-ost, és megnyitom a szavazást az 56 osra Lezárom. Elutasítottuk. 57 mellette ellenet. 57-esről is elektronikusan ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 20-18 ellenében. 58-as mellette ugyanaz a helyzet. Ellenőrizzük, sajnálom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 59-es. Ugyanez a problematikus helyzet, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 20-18 ellenében. 60-61-es. Hm, valami nincs. 61-est visszavonták? Uh-huh, ezt hallottam legalábbis. Nem, megerősítés nyert, hogy a 61-est visszavonták, tehát a 60-asról szavazunk, csak mellette, ellene, ellenőrizzük a 60-assal kapcsolatban leadott szavazatokat. Lezárom. 20-18 ellenében elfogadtuk. 62-es. Mellette. 62-es. Ellene. Szerintem elfogadtuk. Nem? Ellenőrizzük. Végül is ellenőrizzük. Hát... 62-es. Megnyitom az elektronikus szavazást. Igen, 20-18 ellenében elutasítottuk. 63-as. Ellene. 63-asról is ellenőrizzük a szavazatokat. Megnyitom a szavazást a 63-asról. Lezárom a szavazást. Lezárom tehát a szavazást. 19-19 ellenében elutasítottuk. 64-es. Mellette? Ellene. Ellenőrizzük a 64-est, és megnyitom a szavazást a 64-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 65. Mellette 65. Ellene tartózkodik elfogadva. 66. Mellette ellenőrizzük a 66-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 67-es mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 68 mellette. Ellene tartózkodik elfogadva. 69 mellette. Ellene tartózkodik elfogadva. 70 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 70-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 73-as mellette. Ellene. Szerintem elutasítottuk. Valaki ellenőrizni szeretné? 74 mellette. Ellene. Szerintem szintén elutasítottak, de a 74-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 75 mellette. Ellene. Megint ugyanaz a történet, ellenőrizzük elektronikusan a 75-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Mindenki szavazott most először, és el is fogadtuk. 77 mellette Hm, valamin átugrottam? A 76-oson, igen. Elnézést, 76-osról szavazunk. 76-os, tehát Lambert. Úgy is ellene szavaztat, úgyhogy na, jó, a 76-osról is ellenőrizzük az értele adott szavazatokat. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77. Ellenőrizzük megint. Ki mellette ellene tartózkodik? Elutasítva. Elutasítva. Elnézést kérek, a titkárság nem tudta, hogy a 71-es és a 72-es visszavonásra került, mert nem szavaztunk róla. Valaki megerősíteni, hogy valóban visszavonták-e? Igen, visszavonták a 71-72-est. Záró szavazásra kerül sor, elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harmincnégyen mellette, heten tartózkodtak egy ellen szavazattal. Megszavaztuk a jelentést. És haladunk is tovább a Vogan jelentéssel. Nincs itt az előadó, most mondják nekem. Akkor megkezdhetjük a szavazást. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene, nem, eh, a tízes megnézzük elektronikusan is. Lezárom a szavazást. 22 mellene, 21 ellen elfogadtuk, 11-es mellette ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy ugyanaz a többség, de ezt is ellenőrizzük, hogy biztosak legyünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom 21-21 elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette. Bocsánat, nem szavazunk. Nem, ez okafogyott. Oké. Okay. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 szóbeli módosítóval ellenzi valaki a szóbelit, nem, akkor 29-ről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 36-os mellette elleni tartózkodás elfogadtuk. Nem, 38-as? Nem. Igen, 38-as mellette ellene tartózkodás elutasító. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 39 szóbeli módosítóval elfogadják a szóbelit, szavazunk a módosítóról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mm, nem, 34-es, nem? Vagy 44-es? 44-es szóbeli módosítóval van valaki, aki ellenzi, nem, akkor szavazunk módosított formában mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jönnek a preambulum bekezdések. Nem, ezekről nem szavazunk, hanem megyünk a javaslatokhoz, a többi bizottság részéről egyes, mellette ellene. Megnézzük az egyest. Az M bizottságtól szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor jön a kettes, megint a foglalkoztatási bizottság módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk hármas mellette. Ellene, ezt megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Most még lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette E, megnézzük a hatost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Hetesre szavazunk? Szabad. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk hetes módosító mellette. Megnézzük a hetest is elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. A nyolcas az két részből áll, a második rész okafogyott, úgyhogy akkor csak az első részről szavazunk. Mellette ellene szavazunk, ö, akkor az első részről megnyitom a szavazást a nyolcas módosító első részéről. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 9-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 11 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 14-es mellette, ellene azt hiszem elfogadtuk, de ezt azért megnézzük. A 14-es, tehát foglalkoztatási bizottság 14-es módosítója. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás ugyanaz a tapság. Többség elfogadtuk 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 17-es mellette, ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy ez ugyanaz a többség, 18-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 19 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 20-as mellette ellene. Ez más, tehát erről a 20-asról fogunk most elektronikusan szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És akkor 22 a 20-hoz elfogadtuk. 21-es mellette ellene, de azért ellenőrizzük a 21-est. Megnyitom a szavazást. Most meg lezárom. És elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És akkor a végszavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és akkor 42 igennel. Gratulálunk, tökéletes és most pedig haladunk is rögtön tovább, egy nagyon gomoly munka következik. Nagyon-nagyon sok oldal, Lambert van Nistelrooy, Konstance Krell a társ előadók, és ez egy kiegészítő szavazás, ugye már júliusban szavaztunk az akkori mandátum alapján, úgyhogy meg is kezdjük most rögtön a szavazást, ez jó hosszú lesz. 94 oldal, várjuk még a titkárságot, hogy készüljön fel. Kire figyeljek itt? Jobbra, oké. Okay. <laughs> akkor ez az első blokk, ugye? Kedves kollégák, akkor ezt a furcsa ö, szavazást egy blokk szavazással megvan a lista, ugye? Nem. Ez az 1-től a 26-ig foglalja össze a kompromisszum most javaslatokat, úgyhogy mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. És akkor most mi jön? Most pedig jön a 847, ez a harmadik oldalon van, 847-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 848 ugyanaz a, a 846-tal, mellette lenne tartózkodás, ezt elutasítottuk, tehát a 96-ossal volt ez egyenlő. Most jön a 451-es, ez is azonos a 97-es foglalkoztatási bizottság javaslata mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, jön a nőbizottság 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 852-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A foglalkoztatási 98-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. És akkor most jön a hatodik oldal, kedves kollégák, ott van a 860-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 12-es oldalra lapozunk rögtön. A 886-osról szavazunk. 886-os. Mellette ellen a tartózkodására elutasítottuk. Itt van. Na, már várunk. Tehát a 886-osról szavaztunk. 12. oldal. De ez ugyanaz, úgyhogy ne csinálják ezt, ne tegyék még bonyolultabbá a helyzetet, mint amilyen. Tehát mindenki elküldte ugyanazt, a, a titkárság mindenkinek ugyanazt küldte el. Nem tett különbséget a frakciók között, úgyhogy ha azok módosítottak, az az ő felelősségük. 12. oldalon vagyunk, tehát mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 80, 884 ugyanezen az oldalon mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. és most a 885-ösről szavaznunk kell mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 17. oldalra lapozunk, és a 97-es módosítóról szavazunk mellette. Várunk, tehát a 97-es Krell Nisztáról módosítom, 97-es mellette lehetne tartózkodás elfogadtuk. 903-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most jön a 24-es, ez az ITRE 62-essel azonos elutasítottuk. Kilencszáz es ugyanezen az oldalon, 907-es tehát 18. oldal 907-es mellett ellenet tartózkodás elutasítottuk. 908-as mellette ellenet tartózkodás elutasítottuk. 909-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 912-es, 912-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 914-es az ugyanaz, mint a KONT 25-ös, meg az ITRE 63-as, mellette ellene tartozkodás elutas, elfogadtuk. 915-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A KONT 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. ITRE 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk következő oldal a 21-es, és a 918-asról, 921-esről szavazunk, ezek azonosak. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 920-as, az a kont 27-essel azonos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 922-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kont 28-as. Mellette ellene egy pillanat csak ö, okafogyott. Nem, várjanak, ezt meg kell itt egy kicsit tanácskoznunk. Nem, okafogyott. Ö, tehát a kont 28-as okafogyott. Nem. Itre 65-ös. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Igen és most pedig megyünk a 23-as, 24-es oldalra, és a 929-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ja. A 26-os oldalra lapozunk. 1142 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 1-1 4-3 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most megyünk a 34-es oldalra. Itt van egy kompromisszum. Ez nem volt része a blokkonkénti szavazásnak, a 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő oldalon a kont 1-ről szavazunk. Kont 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-7-4 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 175 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Budget 4-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Foglalkoztatási 1-es, Rempl 1 egyes a következő oldalon mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Fám egyes mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Budget 5 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Budget 6 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Budget 7 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Budget 8 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Budget 9-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk Ekon 1-es mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. Ekon 2 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor jön a 29-es kompromisszum, azaz 5-ös preambulum bekezdés, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem, jön az NV1-es a következő oldalon, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 181-es e mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, NV2 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. A 29-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. És most pedig megyünk, a 41-es oldalra lapozunk tovább, és szavazunk a 193-as módosítóról mellett ellene tartózkodás elutasítottuk a 30-as kompromisszum mellette, tehát 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Második rész. A 194-es második része mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. És haladunk a 197-es második része, tehát 197-es második része mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes módosító a következő oldalon. Négyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 202-es, 202-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Nem, bocsánat. 204-es? 204-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Trán 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 205-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 206-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Eh, budget 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És most 31-es kompromisszum a másik következő oldalon mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Lapozunk a 48. oldalra. Az idre egyesről szavazunk mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 213-as, 213-as. És akkor most ez egy szóbeli módosítóval bővült, valaki ellenzi esetleg ezt nem akkor szavazunk módosított formában erről mellette, ellene, tartózkodás, nem még egyszer, bocsánat, mint a szocialisták valamit csináltak, tehát akkor mellette ellene tartózkodás el is fogadtuk ezt a szóbeli módosítóval, a módosított Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő oldalon a FAM 4-esről szavazunk. FAM 4-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Itre nem. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55. oldalra lapozunk, 34-es kompromisszumról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig 59-es oldal következik a következő kompromisszum, a 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most ugyanaz az Agri 5, Econ 3, FAM 5, 235-236 mellett ellene tartózkodás, ezt mind elutasítottuk. Bocsánat, a tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. kis türelmet kérünk. 63-as oldal, Ekon 4 mellette ellene tart. Tehát 63-as oldal, Ekon 4 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő oldalon a 248-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 250 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 251 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 252-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Elkon 5-ös, ez okafogyott, itt rehetes, szavazunk. Igen, tehát itt rehetesről szavaznunk kell mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, és akkor most a 38-as kompromisszumról szavazunk, és itt van egy szóbeli módosító, Krél asszony, és Lambert mi ketten együtt terjesztették ezt elő. Van, aki esetleg ellene van ennek. Tehát mindenki, valaki, tehát a szóbelit nem fogadja el, a szóbeli módosítót? Egy ellenzi, tehát akkor ez mégis ez azt jelenti, hogy nem szavazunk a módosítóról, hanem úgy, ahogy van eredetileg. Tehát a 38-as kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Haladunk tovább a 254-esre mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 256-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Valamit itt megint meg kell beszélnünk. Akkor most jön a kont 6, a 66. oldalon, kont 6-os. Ittre 8 együtt. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ekon 7-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 260-as? Igen, 260-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 39-es kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk. 261 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 262 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 40-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Megyünk tovább, valahova lapozunk. A következő oldalra a 265-ösről szavazunk, mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri 6 mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítottuk. Megyünk tovább a 42-es kompromisszumra mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 6 267 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, M12 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, NV6-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 44-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 271-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk elutasítottuk, kont 8-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, idre 10-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Ez nem? Ez okafogyott? Igen, okafogyott. 46-os kompromisszum jön mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 73-as oldalra lapozzunk a 280-as módosítóról szavazunk. Nem, a, az, nem, a 47-es kompromisszumról, azt kihagytuk, arról szavazni kell, mellette ennek elfogadtuk, és akkor most jön a 280-as elfogadtuk, és a 48-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 285-ösre térünk rá, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most jön a 76. oldal, és a 296-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez most okafogyott. Jön a Ekon? Az is, nem? Ekon? Dolgot szavazunk? ...293-asról szavaznunk kell. 293-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ekon 9-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 297-es okafogyott, 53-as módosító kompromisszum mellett ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. M 13-as mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk. Fám 8-as, nem, erről nem szavazunk, viszont a budget 18, Emplő 14, ígyre 12, aztán így ez mind azonos, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 3.13-as következik, 80. oldalon várnunk el még egy picit. A 80. oldalon vagyunk, és a 314-esről szavazunk. Mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Kont 11-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Most mi jön a 317-esről szavazunk. Mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 55-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 3, 10, nem, 56-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most jön a következő oldal. A, ö, ö, a kompromisszum az 57-es, elfogadtuk. Tehát a 320 20 as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. ND7-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. FAM 10, nem. Következő oldal 58-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. PES 3-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Employment 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 59-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kárt 2-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 60-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 326-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk ezek oka hogy 329-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 61-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. NV8-as, a 86. oldalon NV8-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 64-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 65 es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor a 66-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon 10-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, megy a, jön a 90. oldal, 90. oldalra lapozunk, ahol a kont 14-es következik, és az itre 15-ös. A 90. oldalon tehát. Kont 14-es, csak egy pillanat, szavazunk, igen. Tehát mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 68-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 92. oldal, ahol a 69-es kompromisszumról mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. És jön a és jön a 94. oldal, ahol a 70-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, és most, most a szavazás végén azt megkérdezi az elnök, hogy elfogadjuk -e ezt mandátumként, hogy folytatjuk a tárgyalásokat. Tehát ezt akkor megkérdezte már júliusban, tehát elszavadjuk, elfogadjuk mandátumnak azt, amiről most szavaztunk, hogy folytassuk a tárgyalásokat a tanácssal. Úgy látom, senki nem ellenzi. Úgyhogy akkor megvan. Nem szavazunk, ugye? Ha senki nem ezt elfogadtuk. Akkor egyhangúan elfogadtuk ezt a mandátumot. Ennek alapján folyik a tárgyalás a Még egy szavazás hátra van. Markus Piper úrtollából szóló jelentés az Európai Hálózat finanszírozási eszközről. Emlékszünk, júliusban nem mindenről sikerült szavazni, mert a mandátumtól is fügtek dolgok. Most már a mandátum további részéről is megszületett a döntés, így a Piper féle És Folytatjuk ötös kompromisszum mellette, még egyszer, Lambert, angolul, az ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadva. 78-as módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. Elutasítva. Elutasítva. Ugye? Aztán visszavonták. 9-es kompromisszumra térünk át. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. Az 1-1-1-es módosító elfogadva. 1-1-2-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva egy egy három elutasítva, egy kettő három elutasítva, egy kettő négy elutasítva, 125-ös mellett ellenet elutasítva, 126-os mellette ellene tartózkodva elutasítottuk. 14-es módosító szóbeli a raportörtől, senki nincs ellen a szóbelinek, akkor a 14-esről mellett ellene tartózkodik elfogadva. 132? Nem, ugye az előző az oka fogyott? Nem. 18-as módosító akkor. Ellenőrizzük a 18-asról a leadott szavazatokat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22. Kettes kompromisszum, kettes kompromisszum, mellett ellene tartózkodik elfogadva. 37-es, mellett ellene tartózkodik elutasítva. Most a 42-es módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva. Záró szavazásról elektronikusan szavazunk záró szavazás során. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk Markus Piper jelentésének további részeit, és köszönöm a fennmaradó részeket. Gratulálunk neki. Ú, előre vagyunk az idővel. Kedves kollégáim, előre futott az idő, ahhoz képest mint hogy még hátra vagyunk, de azt gondolom, hogy a 21-est a Regionális Fejlesztési Bizottság küldöttségének francia-spanyol határhoz való ellátogatásáról. Hogyha a témafelelősünk szívesen eh, beszámol erről a látogatásról, akkor már is megteheti ezt. Elnök asszony. Igen. Szívesen beszámolok. Jelentek arról, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság küldöttsége francia-spanyol határhoz látogatott Languedoc-Roussillon régióban és Katalán földön. Október 29-31-én látogattunk oda. Egészen már most a kezdetektől el szeretném világosan mondani, hogy személy szerint jó magam, úgy vélem, hogy nagyon jól kiválasztott cél mm, tájra látogattunk el. Az együttműködést kiválóan jellemezte az együttműködési kezdeményezések közül ez a kiválasztott francia-spanyol határterület. Az elv az EU kohéziós és területi együttműködési politikájának fényes példáját láttuk a bilaterális megállapodások számos megkötésének hála, és számos együttműködési megállapodás már évekkel ezelőtt hatályba lépett, és a délnyugat európai operatív program részét képezi ez a meglátogatott terület is. Ott a verseny innováció, területi tervezés és együttműködés azok az gondolatok, amelyek a különböző határokon átnyúló hálózatokat kívánják előrevinni a fenntartható fejlődés szellemiségében. A látogatást 29-én kezdtük, október 29-én egy hétfői nap volt, és Barcelonában látogattunk el először, ott tájékoztatott minket a spanyol projekt team, projekt csapat. Aztán ellátogattunk egy kórházba, még mindig a spanyol oldalán a határvidéknek. Egy úttörő szerepet betöltő kórház ez, Eh, amely határokon átnyúló szolgáltatást és ellátást biztosít. Európában egy hegyvidéki területen található a kórház, és 30 eh, ezer eh, páciens számára biztosít ellátást. Számosan e 30 ezer személyből olyan helyeken laknak, ahol igen távoli és nehezen megközelíthető például bármilyen egészségügyi ellátás télidőben, és még több mint százezer személy lakik ott, legalábbis átmenetileg, amikor a téli sípályákat meglátogatják, úgyhogy komolyan látogatott területről van szó. A kórházat a regionális fejlesztési alapból ö, ö, támogatták, Andorra is belépett a projektbe, nem csak a helyi lakosság számára nagyszerű, hanem a turisták, a látogatók számára is kiváló lehetőség, amennyiben egészségügyi elrátásra van szükségük a téli sportidőszakban. Számos határokon átnyúló egységet pontosan azért állítottak föl, hogy az ilyen egészségügyi ellátást biztosítják az ottani rászorulóknak. Egyes nehézségeket is meg kellett oldani az Európai Uniós jogszabályok végrehajtása tekintetében, egységes egészségügyi jogszabály csomag ugyanis nem létezik még francia és spanyol oldalon, ezért vannak akadályok, amelyeket el kell, el kell gördíteni a végrehajtó kutyából. Spanyol oldalon találkoztunk helyi, ö, ö, megyei, regionális ö, döntéshozókkal is, és ö, olyan miniszterekkel is, akik az EU és az andorai, valamint spanyol és francia minisztériumi együttműködésről beszámoltak. Aztán francia oldalra látogattunk, és Perpignan városába látogattunk el. Ott egy kulturális projektet volt lehetőségünk meglátogatni. Az olyan interreg forrásból létrehozott színházat látogattuk meg, ahol a társadalmi toleranciát, együttélést kívánják bátorítani. Többek között Perpényambáros polgármesterét és a regionális közigazgatási döntéshozókat mm, kérdeztük meg, a művészetek, a színház, és a színjátszás területén létező kulturális együttműködésről. A kulturális területnek is jogosultnak kell maradnia a strukturális alapokból való támogatásra. Mindkét oldalon, mind Perpignanban, mind pedig Gerónában nagyszerű, létező valós élő együttműködésről számolhatunk be. Ahogy említettem már az imént, a helyi közigazgatás és helyhatóságok képviselőjével, de az egyetemi világ képviselőivel is találkoztunk, például Perpignan városában, Franciaországban, ahol láttuk, hogy milyen sokszínű, széles skálán mozgó projekteket valósítanak meg a helyiek. Hét tagja a szakbizottságunknak csatlakozott a küldöttséghez. A küldöttségben 25-en voltunk, az Európai Parlament, a titkárság és a tolmácsok vettek részt az utazáson. A régió, a meglátogatott régió igen kiváló minőségű projektekkel rendelkezik. A helyhatóságok nagyra értékelték látogatásunkat, azt, hogy elutaztunk hozzájuk, és a találkozókon is kiderült, hogy milyen további hozzáadott értékkel bír az ilyen eh, helyi tereplátogatás, mind számunkra, mint a helybéliek számára. Minden alkalommal elmondták, hogy erőteljesebb, robosztusabb költségvetésre van szükség, amikor a határokon átnyúló együttműködést támogatja az EU. Bizonyára más kollégák is hozzáfűzik majd mindazt, amit ott megéltek helyszínen, de én úgy éreztem, amikor ott jártam, hogy egy eszköz az eszköztárból rendkívüli potenciállal bír. Ez pedig az európai területi együttműködési csoportosulás eszköze, az EGTC. Számosan elmondták, hogy az EGTC igen sikeres modell, és ritka ö, európai jogalkotási eszközök egyike, ahol a terepen valóban a gyakorlatban kiválóan lehet alkalmazni az EGTC-t. 208 európai EGTC-ből 5 a francia-spanyol határon található. A delegációnk európai parlamenti képviselői is megbizonyosodhattak arról, hogy a határrégiós projektek milyen sikeresek, és tanúi lehettünk annak, hogy milyen óriási, egyelőre még kihasználatlan potenciál húzódik meg az Európai Területi Együttműködési Csoportosulásban. Ezért szükséges, hogy az alapokat továbbra is biztosítsuk az ilyen típusú ö, csoportosulások számára. Köszönöm minden taktársamnak a látogatást, és köszönöm az egész csapatnak, a titkárságnak, a műszaki csapatnak és a tolmácsoknak is a jó munkát, rendkívül jól megszervezett látogatás volt, nagyszerű sikereket értünk el, egyáltalán nem is volt semmilyen problémánk, nagy értékkel bírt mind számunkra, mind pedig a helyi képviselők számára. Köszönöm Marie Teres Sánchez Schmidtnek, aki ö, ö, fejéből pattant ki ez a látogatás ötlete, és köszönöm Mari Terez, hogy ilyen meleg szívvel fogadott minket, és tártkarokkal ott a terepen. Bátorítani tudom csak a kollégáimat, hogy olvassák el az ott elkészült dokumentumokat, beszámolókat, jelentéseket is, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akivel találkozhattunk a lehetőséget, a találkozásra és a, a meleg fogadtatást is. Nem volt ez mindig egyszerű, egyik délután plusz 22 fokról hirtelen mínusz 2 fok lett. Hát ez sem volt egyszerű. Marie-Thérèse, Francesco de Andelis, és a helyi kollégák is, Mari Terezel, Rosa Esteras, Mare e, Perez asszony és még mások is fogadtak ott minket. Van-e még bárki, aki szeretne hozzátenni ehhez valamit? József Matula Bericht, der alle Einzelheiten... Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon teljes beszámolót. Hallottuk az összes részletét ennek az utazásnak. Nagyon szépen köszönjük Marie Tereznek a tevékenységét, még akkor, ha nincs itt. Relatív kurzer. Viszonylag rövid idő alatt, két és fél nap alatt nagyon mély bepillantást kaptunk a régió életébe, és ez az ön érdemel. Sajnos azt is meg kell mondani, hogy a kollégák érdeklődése, hát mint ahogy látszik most is a parlamentben, elég csekély volt, ugyanis csak négyen voltunk a delegációban két frakcióból, és hát azt gondolom, hogy ha már ilyen delegációkat szervezünk, jön hatalmas ráfordítással, hát akkor legalább ki kell tölteni a kontingens. Számomra az utazás természetesen különösen fontos volt, ugyanis ahogy József már mondta, a spanyol-francia határmenti régióban öt területi együttműködés létezik, és a legrégebbiek is itt találhatók, és biztosítottak bennünket, hogy további új együttműködéseket terveznek. Az utazás, az, az utazáson az ember nagyon sokat tanul, és most is azt tudtam megállapítani, hogy Franciaország és Spanyolország között a Pireneusokban határon átnyúlóan egy évszázadokon át megőrzött katalán identitás létezik. Tehát Perpignan, az, ott több a katalán zászló, mint francia Perpignanban. És hát két nyelvűség, az abszolút jelen van, az hozzátartozik az élethez, szembeötlő. És Perpignanban nagyon sokan azt mondták, hogy számukra Barcelona sokkal fontosabb és sokkal közelebb is van, mint Párizs és éppen ezért természetesen a határon túlnyúlóan szeretnének szorosan együttműködni. A különböző jogrendszerek persze ezzel szembe mennek, ezt látjuk a német-lengyel határon is, és éppen ezért nagyon várja mindenki, hogy az új rendelet megszülessen, ugyanis ez bővíti a jogi kereteket, és európai szinten fog jogbiztonságot nyújtani az együttműködés számára különböző határon átnyúló projektek esetében. József beszélt az egyetemről Perpignanban, ez kíván az első olyan egyetem lenne, amely részt vesz egy ilyen európai együttműködésben és létre is hoz egy ilyet. Eddig ezt Párizs úgy tűnik blokkolja, azt mondják, hogyha nekik lenne lehetőségük ezen a jogi alapon dolgozni, akkor ez végül is az ő lehetőségük lenne, hogy a spanyol régióban is részt vegyenek a munkában, és bővítsék az együttműködést. Én a magam részéről úgy gondolom, gondolom, hogy ez egy nagyon fontos impulzus volt a munkánk számára, hogy ott a helyszínen láthattuk, hogy milyen eszközökkel dolgoznak, és hogyan lehet azzal dolgozni, amiről mi itt beszélünk, és amit mi itt döntünk, hogyan folyik az együttműködés a régiók között, és a meglévő államhatárokon átnyúlóan. Ez csak támogatja a munkánkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ha bárkinek van kérdése, megjegyzése. Maria tessék. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo simplemente quiero agradecer a María Teresa. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Marie-Thérèse schmidtnek aki lehetővé tette azt, hogy ilyen kiváló kapcsolatba kerüljünk a határon túli, illetve határán átnyúló együttműködése. Valóban alapvető fontosságú tevékenységről van szó, mind az egészségügy tekintetében, mind az oktatás tekintetében. A kórház, amelyet megvizsgáltunk, amelyet meg tekintettünk, az igazán példaként szolgálhat Európa számára. Mindössze egy kilométerre fekszik a francia határtól, és azok a személyek, akik Franciaország területén élnek, sokkal könnyebben eljuthatnak Szerda városából ebbe a kórházba, mint Perpignan kórházába, amelyhez különben egy nagyon ö, tekervényes út vezet csak el. Ez a bizonyos kórház ez egy szakosodott kórház, például van egy szülészeti részlege, amely kiválóan ellátott, sürgősségi ellátást biztosítanak, idős korú személyeknek is az ellátását tudják biztosítani, tehát nem feltétlen csak olyan betegségekkel foglalkozik, amelyeknek a kezelése ráírős. Nem, azonnali ellátást tudnak biztosítani, és a helyi lakosok is természetesen messze menően igénybe veszik ezt a kórházat, nem beszélve arról, hogy azt látjuk, tudjuk, hogy a különböző téli sportok üzése is számos balesettel jár, ezek is ellátást igényel. Mindez Európai Uniós támogatást igényel, ha jól tudom, akkor 18 ezer eurós ilyen tételekről van itt többek között szó, és a katalóniai egészségügyi szolgáltatások is részét veszik a feladat ellátásban és a finanszírozásban, csak úgy, mint a másik határoldalról is. Tehát az ottani polgároknak az ellátását biztosítja, ez a kórház európaiakat lát el. Ezen kívül hagyanítsen meg azt is, hogy a Perpignani Egyetemen is láttuk azt, hogy hogyan jutnak el az EU-s támogatások, kiváló együttműködések vannak, és ha jól emlékszem, akkor több száz nemzetből tanulnak ott ezen az egyetemen, természetesen az uniós országokból, de harmadik országokból is diákok végezhetik tanulmányokat. A színházban pedig a kultúrához mindenki hozzáférhet. Margit Ereznek hagy gratuláljak, és hagy köszönjem meg azt, hogy megszervezte ezt a látogatást, amely közelebb hozzá az európai polgárakat egymáshoz, és nem csak a helyi régióbeli lakosokat, hanem az összes európaihoz közel visz ez. Köszönöm szépen, azzal zárnám le, hogy mint általában a jelentést megküldjük az, az elnökök konferenciájának. A jelentés arról is beszámol, hogy konkrét tereplátogatás, egy konkrét európai eszköz megvalósításáról milyen nagyszerűen tud konkrétan beszámolni. Hasznos volt. Nagyon szépen köszönöm. Tamás, a, tovább léphetünk? Itt most az európai szemeszter, a Dajs Tamás úr tolából származó vélemény, Kérem, ismertesse véleményét. Köszönöm szépen a lehetőséget, milyen tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A bizottság asztalán fekvő véleménytervezetemhez két megelőző megjegyzést szeretnék fűzni, és csupán három gondolattal szeretném alátámasztani vagy kiegészíteni mindazt, ami írott formában is képviselőtársaim előtt szerepel. Az első, amit szeretnék elmondani, hogy az Európai Bizottság 2013. évi növekedési jelentése, az egy kicsit olyasmi, mint Kalambó hadnagy felesége. Kalambó hadnagy feleségéről is nagyon sokat beszélnek a filmben, de soha senki sem látta Kalambó hadnagy feleségét. Az Európai Bizottság 2013-as növekedési jelentősége, jelentése még nem fekszik az asztalunkon. A héten fogja a bizottság tenni ezt a növekedési jelentést. A héten ismerkedhetünk meg ezzel a dokumentummal. Problémát a bizottságunk, illetve a parlament munkájában nem jelent, hiszen eh, amennyiben olyan tartalma van a bizottság eh, jelentésének, ami akár a jelentéstevő, akár bármely képviselő részéről módosító javaslatokat tesz szükségessé, akkor arra azok megfogalmazására van még eh, lehetőség. A másik eh, megjegyzésem bevezetőképpen az, hogy nyilvánvaló, hogy eh, bármilyen összefüggésben a kohéziós politikáról beszélni, azt nem mondom, hogy egészen mást jelent, de mindenféleképpen csak úgy lehet a kohéziós politikáról beszélni, hogy a gondolataink megfogalmazása kapcsán figyelembe vesszük, hogy mi történt, illetve mi nem történt az elmúlt hétvégén az Európai Tanács ülésén. A Multiannual Financial Framework, a 7 éves pénzügyi keretterve tanácsi eh, vitája kapcsán. Három gondolat, amivel szeretném kiegészíteni a eh, véleménytervezetemet. Nyilvánvaló, hogy a növekedési jelentéssel kapcsolatban elsősorban a kohéziós politikára fókuszál mindaz, amit eh, megfogalmaztam, a javaslataim. Nyilvánvalóan a kohéziós politikának arra a meghatározó eh, szerepére, amit az európai gazdaságban eh, betölt. Meggyőződésem, hogy egy ambíciózus befektetési és szolidaritási politika, azaz egy ambíciózus kohéziós politika az, amelyik képessé teheti az európai régiókat arra, hogy megbirkózzanak a válság hatásaival az előttünk álló esztendőben, az előttünk álló esztendőkben. Így tehát, ahogy a véleménytervezetem is tartalmazza, a kohéziós politika költségvetésének, mármint uniós költségvetésének csökkentésére irányuló bárminemű javaslatot elutasítok. Ugyancsak fontosnak gondolom, hogy a kohéziós politika egy rugalmas, politika legyen, amely rugalmasság erősíti a régiók válságkezelő, válságból való kilábaló eh, politikáját, és külön említést teszek a társfinanszírozás arányának csökkentésére irányuló elképzelések eh, elutasításáról. Másodikként eh, nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a kohéziós források hatékony felhasználása csak stabil tagállami költségvetési háttér megléte esetén a stabil költségvetési háttér kialakítása érdekében szükséges strukturális reformok végrehajtásával képzelhető el, tehát mind a stabil tagállami költségvetések fontosságát, mind pedig a szükséges strukturális reformokat hangsúlyozza a véleménytervezetem, és végül, de nem utolsó sorban külön említést tesz a véleménytervezet a munkahelyteremtés kérdéséről. Természetesen nézhetjük úgy is, hogy milyen hatalmas mértékű a válság következtében Európában a munkanélküliség, de én elsősorban abból a szempontból szeretném vizsgálni, hogy az EU 2020-as stratégia azt a célt tűzi ki valamennyi tagállam és az Európai Unió elé, hogy 2020-ra a 20-64 éves korosztály 75%-a, tehát három negyede aktívan dolgozzon, ennek a célkitűzésnek, ennek az ambiciózus célkitűzésnek a tükrében nélkülözhetetlen a munkahelyteremtés, a növekedés barát gazdaságpolitikák, ennek részeként pedig a munkahelyteremtésnek a e, támogatása, a munkahelyteremtés fontosságának hangsúlyozása összefoglalva. E, tehát egy stabil, megfelelően és erősen finanszírozott kohéziós politika fontosságát hangsúlyozza a véleménytervezetem, amelyik a 2013-as növekedési jelentéshez kapcsolódik. Tisztelettel várom képviselőtársaim véleményét, alkotó javaslatait. Thank you. Uh, anybody would like to, to add or... Köszönöm szépen, kérdezem, hogy van-e valakinek hozzátenni valója. Tessék parancsolni. Az uh, szocialisták uh, társ előadója Hát a jelentés, amelyet hallottunk, nagyon jó úton halad, jó irányba megy. Hasonló a problémám nekem is, ugyanis mi már készítettünk az európai szemeszterről egy véleményt a foglalkoztatási és szociális aspektusokról 2013-ra vonatkozóan. A szöveg még nincs meg, de hát fel kell tételeznünk, szóval előre kell látnunk, hogy mi fog történni. Ezt a szöveget meg fogjuk kapni, és azt gondolom, hogy ebben és a következő időben az általunk elkészített szövegek javulnak a módosítókkal. Általánosságban egyetértek az előadóval, nagyon sok fókuszpontra hívta fel a figyelmet a növekedéssel és a foglalkoztatással kapcsolatban. Valóban ez az a két cél, amelyet el kívánunk érni mi hamarabb. Az Európai Uniónak ez az egyik célja, és hát ez az igazi platform a költségvetési pénzek kihelyezésére. Ez egy rendkívül fontos fókuszpont. A mi bizottságunknak hallatnia kell a hangját azzal kapcsolatban, hogy a kohéziós politika az unió kulcsfontosságú beruházási eszköze. Ezt láthattuk a múlt héten is a csúcson. Ezt kiegészítendő én majd később még teszek néhány megjegyzést, elmondok néhány módosítót is, amelyeket én dolgoztam ki a jelentés kapcsolatban. Azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek azért kell sikra szállni, hogy, hogy nagyobb legyen a legitimáció hogy tényleg nézzük meg az éves növekedési felmérést, mi ezt szorgalmaztuk már nagyon sok alkalommal és azt hiszem, hogy ragaszkodnunk kell ehhez. Az intézményközi határozathozatalt sokkal átláthatóbbá kell tenni, és ki kell dolgozni a közös iránymutatásokat. Az iránymutatások a tagállamok számára az elmúlt években alapul szolgálhatnak az új éves növekedési felmérés számára. Láttuk ugye a tavaly is, hogy nincs kapcsolat a tavalyi iránymutatások és az idejek között. Eneleznünk kell az előrelépést, és ki kell emelni a negatív következményeket hangsúlyozni kell azt, hogy mikor kezdődik a spillover hatás. Nem várhatjuk el, hogy a tagállamok maguk oldják meg azokat a problémákat, amelyekről nem tehetnek. És a harmadik kérdés, amiről gondolkoztam, az az, hogy legyen egy minimális szintje a szociális bizottságnak, biztonságnak, és a bizonyos jogok védelmének, ezeket nem kell, nem kell a gazdasági politikákkal bántani a kollektív tárgyalások és megállapodások a tagállamokban. Az alapvető emberi jogokat jelentik és az utolsó dolog, amivel a bizottságunkban foglalkozunk, az ugye a kohéziós politika az befektetési politika, az pedig munkahelyteremtőket, munkahelyteremtést jelent. Tehát nem szabad büntetni a régiókat csak azért, mert a makrogazdasági helyzet az országokban, mert a kormányok döntései az adott országban más. És ezért nemet mondanék a makrogazdasági feltételek kialakításához, és ez meg kell, hogy jelenjen ebben az éves felmérésben is. Köszönöm. Köszönöm. Egyéb megjegyzések? Ha nem, akkor kérdezem, kíván-e reagálni? Erre? Nem? Hát akkor ma a módosítók benyújtásának a határidejére javaslom. December 4-ét 12 óra lesz tehát a határidő, délelőtt, ugye nem éjszaka. <laughs> Tehát déli 12-ig kell a módosítókat benyújtani. És azt is látom, hogy angolul lehet csak benyújtani a módosítókat, mert ez másképp most nem megy, de ebben már megállapodtunk a frakciókkal és az előadókkal egyaránt. És mint mindig mindenkinek joga van persze közvetlen módosítókat is megfogalmazni az ECON bizottság számára, függetlenül ami nálunk zajló folyamattól, de hát minden esetre a december 4 12 óra az határidő, akkor ezzel le is zárjuk, és hát jön a következő jelentés, és azt hiszem, Mojkáé, Ez egy vélemény, és oda is ad, meg is adom a szót. Szeretném felhívni a figyelmet a legfőbb összefüggésekre, amelyekkel foglalkozom. A probléma az az, hogy a dokumentum az majd csak a hét végén lesz elérhető, és meg vagyok győződve arról, hogy a társelőadókkal képesek leszünk javítani a szöveget, a módosítók segítségével új megfogalmazásokat találunk majd benne. Ugyanis a foglalkoztatás és a szociális politika az nagyon fontos, és itt ez hatással van a kohéziós, politi- kohéziós politikára. Mi azt mondjuk, hogy az a legfontosabb befektetési politika az Európai Unióban, ez hozzájárul a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz talán sokkal jobban, mint egyéb uniós politikák, ezért mi szilárdan hiszünk abban, hogy a kohéziós politika az, az európai szemeszterekben is be kell, hogy töltse az őt megillető helyet. A mi bizottságunk véleményt készít, véleményt fogalmaz meg, de annyit mondanék, hogy az időkorlátok miatt a szöveget előre el kellett készítenünk, és holnap meghallgatjuk Anders urat. Nagyon remélem, hogy a szöveg, amelyet a bizottság fog bemutatni, a 2013-as review-ról egy kicsit ambiciózusabb lesz, mint az ez év, és remélem, hogy magában foglalja majd az iránymutatások felülvizsgálatát a helyi regionális szervezetek számára. Eddig ez nem történt meg, annak ellenére, hogy mi ezt tavaly is kértük már. A kohéziós politika az kulcsfontosságú befektetési, beruházási politika és ki kell egy, egyenlíteni az egyenlőtlenségeket, meg kell azokat szüntetni, és biztosítani kell a fenntartható növekedést és a munkahelyteremtést. Ez az a kérdéskör, amelyről beszéltünk az elmúlt években az egész Európai Unióban, úgyhogy ebben az ég a világon semmi új nincs. Mit mondhatok még? teljesen világos, hogy a kohéziós politikának alkalmazkodnia kell a regionális feltételekhez, és mindenképpen a strukturális egyenlőtlenségeket, különbözőségeket ki kell, hogy egyenlítse. Véleményem szerint ez egy rendkívül fontos összefüggés. Én üdvözlöm a bizottság kezdeményezését, hogy a nem kihelyezett eszközöket másképp fogja felhasználni, és a KKV-k hasznosíthatják ezt és az energiahatékonyságot is ki kell emelni ezzel összefüggésben, valamint a fiatalok számára a munkahelyteremtést. Remélem, hogy a bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben hasznosítsák a strukturális alapokat, hogy hatékonyan tudjanak küzdeni a strukturális és hosszú távú munkanélküliség ellen. A bizottság az egy kezdeményezést fog bemutatni az ifjúsággal kapcsolatban, és ez is benne van a véleményben. Azonban az újra kihelyezése a nem lehívott forrásoknak kulcsfontosságú szerepet kap a munkanélküliség elleni harcban jelenleg. Köszönöm szépen, kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólni valója, társelőadók, Tamás? Köszönöm, tisztelt eh, elnök asszony, csak talán kettő percben néhány eh, észrevétel Ugye ikertestvére ez a két véleménytervezet ne egymásnak. Én nagyon értékes, alapos munkának látom képviselőasszony véleménytervezetét maradná, maradva ennél a számnál, a meseszámnál, hármas számnál három rövid kiegészítésem. Egyrészt teljes mértékben egyetértek mindazzal, amit néhány perccel ezelőtt az általam jegyzett véleménytervezet kapcsán elmondott a kohéziós politika jelentősége, fontossága az EU 2020 célkitűzések elérése szempontjából egy növekedést és munkahelyteremtést szolgáló közös eredményes európai gazdaságpolitika szempontjából, tehát ezekben a kérdésekben teljes az egyetértésünk. A képviselőasszony vélemény tervezetének is ez a megközelítése, ez teljes mértékben támogatható a részemről. Másodikként azt gondolom, hogy egy végig intézményi megközelítés az, ami a véleménytervezetében szerepel, amelyik a parlament hatáskörének a bővítését, egyfajta demokratikus legitimitás vagy legitimáció szorgalmazása elérése érdekében eh, fölvet. Eh, azt gondolom, hogy talán erről még a módosító javaslatok kapcsán érdemes lesz egymással eh, konzultálnunk. Én talán csak annyit jegyzek meg, hogy nem biztos, hogy az intézményközi eh, megközelítés az, ami ma leginkább a gazdaságpolitika vagy a gazdasági problémák megoldásában eh, eh, segíthet. Abban egészen biztos vagyok, hogy a helyi hatóságok, szereplők bevonását illetően csak olyan megoldás képzelhető el, amelyik plusz adminisztratív terhet nem jelent, nem jelenti az adatok, a statisztikailag feldolgozandó információknak egy olyan növekedését, amely rontja a munkahatékonyságát, és végül, de nem utolsó sorban abban is egyet értek, és valóban közösen kell dolgoznunk, hogy a e, éves növekedési jelentés szövegének tartalmának konkrét ismerete kapcsán képviselő asszony jelentés tervezetét a munkahely teremtés szolgáló javaslatok gazdagításával, elmélyítésével kell szerintem mindenféleképpen e, kibővíteni. Tehát ez az, ami a módosító javaslatoknak a középpontjába kell, hogy e, álljon. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen az Európai Bizottság részéről. Szeretném a téma felelőst felkérni arra, hogy néhány szót szóljon az elhangzottakkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam ma az önök körébe, és hogy az európai szociális alapot és strukturális alapot is a 2020-as stratégia nyomon követésében így összekötik ami az elmúlt programozási időszakban történt, azt tudjuk, és a jövőbeli tárgyalások szempontjából is fontos, hogy sokkal erősebben összekössük, mint a múltban a 2020-as ajánlások nyomon követését, valamint azon prioritásokat, amelyek az alapok felhasználásáról szólnak. Hallottuk önöktől, hogy az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem egyik prioritás, és egy ifjúsági foglalkoztatási csomagot kívánunk-e hónapban előterjeszteni a bizottság részéről, és a programozás szintjén is a tartós munkavállalásba való bevonását az ifjúságnak célozzuk meg. A szociális partnerekkel való együttműködés és más érdekeltekkel való együttműködés és azok bevonása is prioritást képez számunkra, és így tudjuk előrevinni a politikát. Köszönöm, elnök asszony. Ha senki más nem kíván szót kérni, akkor el szeretném mondani, hogy a módosítók benyújtják benyújtása. Ugyanúgy, mint a Dajcs Tamás úr véleményének benyújtásához december 4-e déli 12 óra lesz, és most lezárjuk e napi rendi pontot. Nem tudtuk, hogy a szavazásnál ennyire gyorsak leszünk, és hát úgy gondolt, hogy későbbre halasztjuk a délutáni munkát, hogy négykor kezdünk csak, de most Jakut Tó egy nyílt találkozót rendez. Van Rompöy úrral, az elnökök értekezlete Van Rompuy óral fog találkozni. Lehet, hogy a legutóbbi tanácson az MFF-ről e, folyó vitával kapcsolatban a félhármas értekezlet többük érdeklődésére tarthat számot, és ezért halasztottuk el 16 órára a meghallgatásunkat. Szóval négykor találkozunk, és azok, akik a 2.30-as ma délutáni Van Rompuy úr beszámolójára érdeklődést mutatnak, velük találkozunk itt a Jan épületben, de ellenőrizzük pontosan, hogy hol, 2.30-kor, itt pedig a munkát 4 órakor folytatjuk tovább. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!